Kedves kollégáim, legyenek kedvesek a helyeiket elfoglalni, és azt javasolnám, hogy lássunk is hozzá a mai munkánkhoz. A 13-as napirendi pontunkon jó magam szeretném önöknek a jelentés tervezetemet felvázolni. Magam állítottam össze ezt a jelentős anyagot képviselő témát. Nem magam vagyok szakavatott ismerője ennek a témának, de ezzel a dossziéval bizony lesznek még nehézségeink. Itt magának az Európai Közösség Hajó Tulajdonosok Szövetsége és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége között létrejött 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alatt kötött megállapodást végrehajtó 2009-13 EK tanács irányelv érvényesítéséről van szó, ami magát a 2006-os egyezményt illeti, ugye itt a 2009-13 tanács irányelv és az egyezmény különböző vonatkozásairól és kapcsolódási pontjairól van szó. Néhány alap dologgal kezdeném, először is történelmi kitekintéssel. Ez abból áll, hogy magának a vitának az egésze 2012-t írunk, ugye, de vissza kell, hogy menjünk az Erika ö, hajó 1999. decemberi ö, balesetére, amikor ö, megfenek ez az Erika hajó, akkor az olyan bizonyítványok, amelyeket nem ö, kev, csak kevéssel az EU fenségvizeire is kiállított ö, ö, ö, engedélyek és ö, bizonyos bizonylatok is felmerültek a vitában. A nemzetközi keretben Közben a közlekedési és szállítási dolgozók munkaügyi egyezményét, tengerész, tengerészeti munkaügyi egyezményét 2006-ban tehát több, egy kicsit több mint hat évvel később kötötték meg. A, par- a szociális partnerekkel együtt tárgyalásokra, egyeztetésekre került sor, és megállapodás született. Aztán a 2009 13 LK tanácsi irányelvben is utalás történik erre a megállapodásra, és ennek a végrehajtásáról van most szó. Két problémát kell, hogy felvessünk. Az első tartalmi, a másik pedig érdemi kérdés. Ami a tartalmat illeti, hogy egyszerűen fogalmazzak, azt mondanám, hogy a tengerészeti munkaügyi egyezmény bizonyos rendelkezéseket követően nem került átvételre a jelenleg javasolt szövegben. Így van ez a bizonyítványokkal például, a tengerészeti munkaügyi bizonyítványokkal, és a bérezéssel is mivel az Európai Unió nem illetékes a javadalmazások vonatkozásában, így ezt a egyezménybeli kitételt nem vették át az irányelvbe. Ami pedig az átültetési határidőket illeti, azokra is történt utalás, valamint a toborzási feltételekre is gondolnunk kell. E nehézségek alapján a bizottság két különálló szöveget terjesztett be. Az elsőt a közlekedési szakbizottság tanulmányozza, úgy emlékszem, hogy Simpson úr a téma felelőse. Ez a szöveg a kikötő tagá, a kikötői állam felelősségét vizsgálja, mivel kevésbé komplex eh, ez az aspektus, mint az a rész, amely ugye a mi hatáskörünk alá tartozik. A második rész, amely a mi hatáskörünk alá tartozik, még további nehézséggel ö, eh, kell, hogy megküzdjen. Így aztán a tanácsban a tagállamok már nem akarnak a végrehajtási irányelvről hallani, amelyet a szociális partnerekkel együtt tárgyaltunk meg. Ezen körülmények között ö, született meg maga a javaslat. Együttműködésben az ITF-fel, e a képzési, Európai Képzési Alapítványjal együtt a rendelkezéseknek szinte egészét az egyezményből átvettem. Megértem persze, hogy ez a tanácssal szemben gondot okozhat, és a bizottság irányába is, mert az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy jogilag nem igazán tisztán járunk el, de én azt gondolom, hogy ezt a vitát le kell zárni. Mert ha nem, akkor az alapvető, ö, lé, leglényegesebb ö, aspektusa ennek az egész jogalkotási tevékenységnek bizony valahol szinte megkerüljük a lényeget. Két példával hadd éljek ennek illusztrálására. Először is a, a vizsgálatok, az inspekciók természete, valamint a juttatások, bérezések kérdése. Persze fogós kérdésekről van szó, minden dossziéban vannak ilyen fogós kérdések, kemény diók, de mindenki emlékszik, azt gondolom, számos mandátumot töltöttünk be itt különböző ciklusokon keresztül, emlékszem az Erika óta, 99 óta, a, a tengerészek minősítésének kérdéséről többször vitát folytattunk már. és volt egy kollégánk is, aki ezzel kapcsolatban e, témafelelős, a Christensen jelentés, így van. A Christensen jelentés is ez irányba tett javaslatokat. Nem elég csak most kimondani, hogy így meg úgy a dolgokat megtesszük, de hogyha nem ellenőrizzük, hogy a végrehajtás megtörtént-e, akkor bizony uh, hiú ábrándokban ringatjuk magunkat. A kollégák uh, uh, elé terjesztem a tervezetemet. Szeretném tudni, hogy egyetértenek-e az én alapvető gondolataimmal, a jogi szolgálattal áttanulmányozzuk hogy hogyan lehet az akadályokat megkerülni, de mindent egybevetve az Európai Bizottság javaslata nem elégséges, mert hogyha magát az irányelv tervezetet, a beterjesztett irányelv tervezetet vizsgáljuk meg, abban csak olyan rendelkezések vannak, amelyek végső soron eléggé lájtosak, úgymond, és a, a, a hajó vagy éppen a hajótulajdonos fogalom meghatározásával kapcsolatban, hát bizony nem megy nagyon messzire az irányelv tervezet, ami pedig a konformitást illeti, az EU konformitást, hát bizony ott is vannak még hiányosságok, és a panaszok, panasztételi eljárásoknál is elég gyönge a szöveg, ami pedig az átültetési határidőt illeti, ott is szeretnék keményebb lenni, mint az irányelv tervezetben és megértem persze, hogy ilyen körülmények között ö, ö, rám hárult ez a feladat, hogy a témával megküzdjek. Pek úré a szó. Oui, Madame la Présidente. Euh, merci. De... Köszönöm szépen, elnök asszony Mohan Sártyé asszony kért szót. Igen, köszönöm, hogy előterjesztette a bizottság irányelv tervezetét. Az én ö, választó körzetem sajnos áldozata volt az Erika katasztrófának és az Erika szennyező anyagainak. Óriási traumát jelentett ez az én régiómban, a választókörzetemben. körzetemben és nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, és nagyon örülök, hogy ilyen proaktívak, ilyen előremutatóak vagyunk, amikor kezeljük a kérdést. Ami a lobogókat illeti, és a tengeri közlekedést általában nagyon sok mindent látunk a, mm, a világban. És ha ez a jelentés lehetőséget biztosít arra, hogy harmonizáljuk a gyakorlatokat, különösen a tengeri hajózásban résztvevő munkavállalók körülményeit. Mindenképpen tudom követni előadóasszony irányvonalát. A legfogósabb kérdés az a bérek kérdése lesz, mert valahol sokkal messzebb megy a jelentés, mint amihez az Európai Unió szokva van amikor álláspontot ö, alakít ki. De tudom, hogy itt valahol méreható vitát folytathatunk itt e szakbizottságban. Végre megnyitunk lehetőségeket, és olyan ajtókat nyitunk meg, amelyeket eddig senki nem döngetett még, és ezt nagyra értékelem. Elnök asszony, köszönöm szépen. Bárki más kíván-e szót kérni ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Baker úr nincs körünkben. Löjarék úr? Nem? Igen? Falbúr. Oui, merci, madame la présidente. Ah, pardon. <laughs> Ja mám jenom dotaz. Ja mám jenom dotaz. Köszönöm szépen. Az itt a kérdés szerintem, hogy létezik az ILO-nak a megállapodása is, és ezt figyelembe kell venni a tengerhajózásban résztvevő munka munkavállalók munkakörülményeit szabályozó megállapodás. A tolmácsolás nem hallottam, úgyhogy a kérdésnek csak a vége jutott el hozzám megismételni. Köszönöm, hogy existui umlóvé. Igen, azt mondtam, hogy létezik az ILO megállapodás a tengerhajózásban résztvevők munkakörülményeiről. Ezt is figyelembe veszik? Ha senki más nem kér szót, akkor Bárt kollégánknak adnám meg a szót, aki a közlekedési szakbizottság részéről véleményez. Öné a szó. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, je vais faire mes explications. Köszönöm szépen. Inkább németül szeretnék uh, uh, megosztani velük önökkel a gondolataim. Valóban a TRAN szakbizottságban vagyok ennek a dokumentumnak a jelentéstevője, és üdvözlöm az ön magyarázatát, és úgy gondolom, hogy a bevezetője jó irányba mutat. Megállapítjuk, hogy a közlekedési szakbizottságban ugyanez a megközelítés érvényesül, ugyanez az irányultság érvényesül, Örülök annak, hogy a szociális párbeszédben jó eredményt értünk el, nem csak ezen dosszié kapcsán fontos ezt kiemelni, de itt is fontos kiemelni. Egy-két pontra fogunk korlátozódni, fogok korlátozódni, amit ön is felvetett, ezek az ellenőrzések, illetve az előírások végrehajtásának megerősítése. Ezekre szükség van. Fontos tehát, hogy az előírásokat betartsuk, és a panasz eljárást a fedélzeten érvényesítsük, ez az ötödik cikk. Ön is erről beszélt bevezetőjében, ezért az ön dokumentumát csak támogatni tudom. Köszönöm. Euh, ha senki más nem kíván szót kérni ezzel a dossziéval kapcsolatban, amely együtt döntési eljárásban kerül majd elfogadásra, akkor most megadnám a szót Bergasszonynak az Európai Bizottság részéről. Thank you, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok én is mindenkinek. Úgy hiszem, elnök asszony kitűnően összefoglalta a javaslatot és a javaslat tartalmát. A bizottság ezzel a javaslattal, valamint az ellenőrzésre vonatkozó javaslatával igyekszünk a szociális partnerektől jövő 2009-ben megfogalmazott kérésnek megfelelni, amikor a szociális partnerek a, a javaslat tartalmáról egyeztek meg, és ezért mi a végrehajtási előírásokat terveztük, írtuk meg. Úgy hiszem, hogy világosan kell látni, hogy nagyon nehéz volt a bizottság számára ezen javaslat elkészítése, hiszen a szociális megállapodás tartalmát tekintetében restriktívebb, mint az MLC. A szociális partnerek a szociális biztonság és a lakhatás kérdéseivel nem foglalkoztak, és a az munkaközvetítő ügynökségek kérdésével, illetve a Labor Supplying Countries, tehát a munkaerőt biztosító országok kérdésével nem foglalkoztak a szociális partnerek. A két javaslat a flex state és a port state, tehát a lobogó szerint és a kikötő szerinti ország megállapodása megerősíti a szociális megállapodást, de ezeket kihagytuk, kiegészítve azzal, amiről az önök jelentéstevője beszéltem, hiszen um, a bérezés uh, kérdésében a bizottságnak, az Európai Bizottságnak nincsen jogköre. Vannak olyan területek, ahol az EU munkajog, illetve az egészségügyi megállapodások és előírások a nemzetközi konvenció megállapodása által előírtaknál túlmutatnak. Ezért a bizottság, ahogy a jelentésteve elmondta, nehezen tudta elfogadni a tanács javaslatát, és ezért a nemzetközi konvenció java előírásait tartjuk irányel, iránymutatónak a, 2000, a 2009-13-as EK megállapodást tartjuk mérvadónak, ideértve a szociális megállapodásokat is, nagyon nehéz a certifikációs vagy tanúsítványokkal ellátó folyamatot elkészíteni, amely más certifikációt írne elő az EU-ban bejegyzett lobogó szerinti országba bejegyzett ország számára, mint a más országok számára. Azért nehéz ez, mert a 2009-13-as hatája más, mint az MLC-é. Tehát a certifikáció, a tanúsítvány ténye még nem mond semmit azon kötelezettségekről, amelyekkel az EU lobogó szerinti hajói, amelyeket be kell, hogy tartsanak munka, biztonság és munkajog tekintetében. Azért, hogy az egyenlő pályák, egyenlő esélyek egy, e, e, elvét betartsuk. Úgy gondoltuk, hogy a certifikációt az MLC és nem a 2009-13 alapján akarjuk végrehajtani. Ezért, ezt tartalmazza a javaslat. Másrészt teljesen egyetértünk önökkel abban, az a jelentés tervezethez benyújtott módosítók tekintetében, például az, az ellenőrök hatásköre tekintetében, vagy a fedélzeten való panasztételi eljárás tekintetében is. Ezért azt reméljük, hogy végezetül a végső, véglegesen elfogadott irányelv pozitív eredményt jelent majd, hiszen ez a célja a munkánknak, az, hogy a EU-ban bejegyzett, zászlószerű országban bejegyzett hajókon a munkafeltételeket javítsuk. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen a magyarázó szavakat. Rizsel Fábnak szeretném jelezni, hogy maga az egyezmény, a 2006-os munkaügyi egyezmény, amelyről most eszmét cserélünk, ezt az egyezményt az ILO kereteiben tárgyalták meg, azt gondolom, hogy aggájának megfele- megválaszol ez a kérdés ez a megjegyzés, és tudom, hogy a napi rendünk igen sűrű, de amikor majd Genfben látogatunk, akkor jó lenne ellenőrizni, hogy lehetne tárgyalni a, ennek az egyezménynek a, az ügygazdáival Genfben. Az érvek egészére nem szeretnék visszatérni. Nagyon örülök, hogy a közlekedési szakbizottságban ugyanezt a megközelítést kívánják érvényesíteni. Ez a parlament szempontjából nagyon fontos. Én bizony foggal, körömmel ragaszkodom ehhez az ügyhöz. Miért? Mert a harmadik országok érveit is át kell gondolnunk. Jól ismerek a tengerügyi bíróságon egy bírát, Jean-Pierre Cot bíró urat, és amikor vele egyeztetek itt e parlamentben, és más fórumokon is, ő azt mondja nekem, hogy ő nem igazán szereti, amikor az EU tengerjogi kérdésekben saját rendelkezéseket dolgoz ki, mert nekünk példaértékűeknek kell lennünk a nemzetközi egyezmények végrehajtásában. Ha mi magunk kivonjuk magunkat a nemzetközi egyezmények szövege alól és szellemisége alól, akkor rossz példával élünk. De valahol nem, hogy ezt tesszük, hanem kevesebbet veszünk át az irányelvben, mint amit a nemzetközi egyezmény megkövetel. Ha a nemzetközi jog végrehajtásában példaértékűek kívánunk lenni az EU-ban, akkor bizony a tengerügyi munkakérdésében és példaértékűnek kell lennünk, és az egyezményt át kell venni. Persze tudom, hogy problémás lehet, hogy az EU-t magát az egyezmény kidolgozásakor képviseltették-e az asztal körül, a tárgyalóasztal körül, ezt én megértem. De ettől eltekintve gondolom, hogy az egyezmény tárgyalásakor mondjuk az EU jogi személyiségére, mint olyanra még nem tértek ki. Amit biztosítanunk kell az az, hogy a matrózok, a tengeri ö, ö, munkavállalók megfelelő módon, korrekt módon ö, kerüljenek elbírálásra, és a javak, az áruk és mindenek előtt a személyek biztonságát sikerüljön a fenségterületeinken, tengeri fenségterületeinken is biztosítani. Azt javaslom mindennek fényében, hogy a módosítók benyújtását október 17-ében eh, állapítsuk meg, hogyha december 6-án vizsgáljuk eh, meg a módosítókat, akkor nem, nem vagyok eléggé nagylelkű, mondjuk a módosítók benyújtásának határidejében? Hát akkor talán próbáljuk megkitolni ezt az időpontot. Hát attól, hogy Strasbourgban leszünk éppen, akkor még egy számítógépen tudunk ö, ö, módosítókat írni, úgyhogy október 24-ében állapítjuk meg a módosítók benyújtásának határidejét, december 6-án fogunk róluk tárgyalni. A kompromisszumos módosítókat január 23-áig fogjuk megtárgyalni, és mondjuk január 24-én fogjuk szavazásra bocsátani. A jelentést és így a TRAN szakbizottságnak is lehetősége van dolgozni. Most pedig azt javaslom, hogy két perccel egy kicsit túl gyorsak vagyunk, úgyhogy most két perc szünetet javaslok, mert aztán elektronikusan fogunk szavazni. Úgyhogy két perc szünet után szavazunk. Mm. Bien, chers collègues, si vous pouvez commencer à prendre place, parce qu'après on déborde et on oblige les interprètes à travailler. Kollégáim, kérem, hogy most már foglaljanak helyet, mert aztán, ha nem, akkor a tolmácsok idejével játszunk, és nekik kell tovább dolgozni. Bien, chers collègues, chers collègues. Les trois coups ont sonné. Három csapást mértem, és innentől kezdve most már Kezdődik a szavazás. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Too many things. Too important things today. Well, it's quite, quite challenging, yeah? Bien. Alors voilà, maintenant je crois que tout le monde est en place. Les conseillers ont... Úgy látom, hogy a tagtársak most már helyet foglaltak, a képviselők mindenkinek megvan a szavazó kártyája, a szavazó tesztet végezzünk, így biztos vagyunk abban, hogy mindenki lenyugszik, és bármit szavazhatnak, most csak tesztszavazást tartunk. Ez egy teszt. Megnyitom a szavazást. Minden szavazógép működik. Árkin asszony, önnek nincs kártyája? Sajnos elfelejtettem, hangzik a válasz. Nagyon sajnálom. Az enyém viszont itt van, úgyhogy ez veszélyes lehet. Mindenki szavazott, 38-an szavaztak, 39 Harkin asszonynal, és minden rendben. Úgy tűnik, működik a dolog. Um, 14. 14-es ponttal kezdjük. 14. Itt egy levél tervigénybevétel Spany- Spanyolország EGF referencia számok kérelmé. Galícia Meta kérelméről van szó. Kérem, hogy ezt a levelet levél formájában fogadjuk el. Második levélformában megadott véleménytervezet elfogadása. Itt egy Peugeot eset, Franciaországról van szó, nem arról az esetről van szó, amely a hírekben most mindenütt szerepel, mindenki egyetért a 15-tel. 16-os EGA igénybevétele egy holland esetről van szó, Hollandia az EGA ellen szóló blokkoló kisebbség tagja, ugye mindenki egyetért azzal, hogy megszavazzuk azért ezt az EGA segélyt. 17-es pont. Itt most egy olyan esetről van szó, ahol szavaznunk kell. Miért? Mert egy szóbeli módosítót kaptunk, itt svéd esetről van szó, megint csak a blokkoló kisebbség tagja. Svédország az EGA elleni blokkoló kisebbség tagja. A szóbeli módosító a hármas bekezdésről szól. Mindenki egyetért ezzel a szóbeli módosítóval, amely abból állna, hogy az adott helyzet értékeléséről módosítanánk. Az eredeti szöveg a Welcomes the Relativity Speedy Evaluation Process volt, így a módosító most regrets the lengthy evaluation period-ként módosult, mindenki egyetért ezzel, a módosítással, tehát a levelet elfogadtuk. 18-as pont, a igénybevétele. Itt egy építőipari, hollandiai kérdés, az előző megjegyzésemmel ö, ö, csatolnám, 18-as. És ha mindenki egyetért, igen. A 19-es EGA ö, írországi felhasználása, Írország egy olyan ország, ahová ellátogattunk, és ahol szakszervezet nincs annak tárgyalására, hogy az EGA végrehajtásáról tárgyaljanak. Egyetért mindenkit 19-es. 20 itt egy példaértékű EGA igénybevételről van szó, mert Németországról van szó, amely példaértékű az EGA igénybevételében, de amely most már ellene van az EGA-nak, ugye? Egyetértünk a 20-assal, igen. Utolsó eset egy Dán EGA igénybevétel, Dánia is a blokkoló kisebbség tagja, mint az előzőek. Azért mondom el, mert hogyha nem, nem mondanám, akkor lehet, hogy nem is tudnánk, hogy gépszerű módon ö, szavazunk, de bizony itt azért vannak háttéresemények is. EGA alkalmazása, igénybevétele. Dániában mindenki egyetért, a Dán esettel is rendben. Akkor most a 22-es napi rendre térünk át. Elnézést, valaki szót kért? Kárnal úr. Děkuji za slovo. Správná výslovnost. Köszönöm szépen a szót. Zabrmachnak hívnak, ez a helyes kiejtés. Már kilenc éve dolgozom ebben a bizottságban. Mivel a normális szabály, szavazás nem lehetséges, szeretném elmondani, hogy egyik javaslattal sem értek egyet a globalizációs alap pénzeinek fellazításával kapcsolatban. Szeretném, hogyha ezt jegyzőkönyvbe vennék. Köszönöm. Um, monsieur, monsieur Szabnoch. Uh... Szabnoch úr. Nagyon szívesen egyeztetek önnel magánórában arról, hogy hogyan kell ejteni az ön nevét Eddig soha nem volt ez ön számára fájdalmas. Minden koordinátori találkozón ugyanígy ejtem ki a nevét, elnézést, hogyha hibásan teszem ezt, és szívesen élethosszig tartó módon képezem magam az ön nevének kiejtésekor. Viszont nem értek egyet a megjegyzésével, hogy a jegyzőkönyvbe vegyük föl ezt a megjegyzést. Hat esetről szavaztunk, az első levél szavazása előtt kellett volna ezt a megjegyzést megtennie. Természetesen eljárási szavazást tarthatunk, és akkor az összes levélről újra szavazhatunk elektronikusan minden egyes levélről. Viszont akkor összecsoportosítanám a ö, leveleket, Szeretnék, hogy csoportos módon szavazzunk minden egyes levélről ö, elektronikusan, vagy mindenki más úgy gondolja, hogy megfelelő módon történt a dolog. Őri úr, Őri Csaba úr. Ennek azt, hogy nem gondolom, hogy szavazni, szerintem ez rendben, ö, ö, rendben van. Viszont nem látom annak akadályát, hogyha Czabnak úrnak ö, kifogásának egy általános megjegyzése van azzal az eljárással kapcsolatban, ahogy döntünk ezekben a kérdésekben, hogy azt csatoljuk, végül is joga van, hogy a véleménye megjelenjen, nekünk meg jogunk van ahhoz, hogy a döntéshez tartsuk magunkat. Très bien. Alors nous en restons là. Rendben, így állunk akkor el. Sinclair asszony. Thank you. I would support an electronic vote if there isn't to be one, because it, it would be faster to do an electronic... Elektronikus szavazást szeretnék kérni. Ha ezt rendelni el, akkor ezek a felszólások is okafogyottá válnának. egy jegyzőkönyvbe felveszük. Most a 22-es pontra térünk át. Hendel úr jelentéséről szavazunk a koncesziós szerződéseknél. Itt a bizottság javaslatának elutasításáról van szó. Ki szavaz mellette? Tehát, hogy a bizottság javaslatát elutasítsuk? Ellene kiszavaz, kitartózkodik, akkor ezt a javaslatot nem fogadtuk el. Ezt szeretne, hogy elektronikus módon is ellenőrizzük? Jelentéstevő úr nem? Akkor ezt a javaslatot elutasítottuk. Ami a magát a javaslatot illeti, 25-ös módosító mellette, ellene elfogadva. 26-os Runzoli mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 27-es, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-öt visszavonták, 37-es nem fogadható, 38-asról szabadunk, Estrella mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 38-asról, megnyitom a szavazást. Árkin asszony? Szavazi, szavazni fog, igen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 mellette, 19 mellett ellene. Az Estrella módosítót elfogadtuk. Ez nem működik, úgy tűnik. A géppel van gond? Aztán 16-os, persze ez a szavazáson nem módosít. 16-os cikk 1-es bekezdék, D kompromisszum mellette kiszavaz, ellene, de kompromisszumos. Elnézést, elnézést. A 39-est elfelejtettük. Hendelféle 39-es módosító. Mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 42-es módosító, jelentéstevő módosítója 17-es törléséről mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 43-as módosító. Ellenőrizni szeretné a 42-est elektronikus úton? Harkin asszony mit szavaz? Ellene, Kristensen mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 20, 20 ellene elfogadtuk. Elfogadtuk. 43-as. Manescu asszonytól. Negy, mellette. Ellene. Tartózkodik. Ugyanúgy szavaztunk, elfogadva 44-es Manescu mellette. Nem ugyanaz a 43-as? Akkor a 43-ast ellenőrizzük. 43-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Egy néppárti szavazásból uh, túl sok van, valaki kivenné a néppárti szavazókártyáját? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 16-an ellene. Jó, elfogadtuk a 43-ast. 44-es. Mellette ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 44-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 16-an ellene, elfogadtuk. 45-ös Manescu mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 46-47 nem fogadható el, 48-as, 48-as egy nyelvi módosító, nem, nem nyelvi módosító, tehát szavazni kell róla. 48-as mellette szavaz. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, a 48-ast ellenőrizzük. Senki szavazott, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 24-en ellene, elutasítva. Az 50-es Estrellától mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 51 Estrelasszonytól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodik, Ellenőrizzük az 53-ast. 53-ast ellenőrizzük, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 24-en ellene, elutasítva. 54-es Thomas uh, Handeltől, Thomas Handeltől, végéig néha megbotek a nyelvem, 54-es Thomas Handeltől, nem Thomas Mantól. Jó, hát persze néha beszélgetnek együtt, úgyhogy azért nem ellenségek ők. 54-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítva. Az 54-est ellenőrizzük, tessék. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 24-en ellene, ezt elutasítottuk. 55 Ronzulitól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 57-es Thomas Hendeltől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 58 Hendel mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik elfogadva 60 mellette, ellene tartózkodik elfogadva 61 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 62, ez egy törlési módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 66, Ronzuli asszonytól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 68-as Estrella asszonytól ellene tartózkodik, elfogadva. 69 Hendel mellette ellene tartózkodik, el, elutasítva. 71 Estrella mellette ellene tartózkodik, elfogadva 72 Estrella mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 75, Hendel mellette ellene tartózkodik, elfogadva 76, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 78 Ronzuli mellette ellene tartózkodik elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 80 Estrella mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 80-ast. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 24-en ellene, elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Most uh, folytatjuk uh, a uh, négyessel, Esztrella asszonytól mellette ellene tartózkodik, a liberálisok nem tudják, mit csinálnak. Elutasítva. Ötös preambulum, ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos módosító okafogyott, nyolcas módosító Handeltől, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es módosító jelentéstevőtől, törlés a 20-asról, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Igen, ellenőrizzük a 12-es módosítót a jelentéstevő tollából, megnyitom a szavazást, Harkin asszony ellene, Krisztensen úr mellette, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 22-en ellene, egy tartózkodás mellett. Így van, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 13-as módosító, Manner asszonytól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 15-ös Szeretnék a 13-ast ellenőrizni? Nem. 15 Estrella mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva 16-os Estrella asszony mellette ellene tartózkodik, elfogadva 17 Manescu mellette ellene tartózkodik, elfogadva 18 Handel mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Akkor most azt mondtam, hogy elfogadtuk? Én azt írtam, hogy elutasítva, és el is utasítottuk. Furcsa, hát igen. Akkor a 19-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 20-as Estrella mellette ellen tartózkodik elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 22 Estrella mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as Hendel mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Magát a jelentést, a véleményt szavazunk, most elektronikus módon szavazunk a véleményről. A jelentéstevő támogatja saját jelentését. Mindenki szavazott, elektronikusan szavazunk most. Valaki nem szavazott még. NPPV. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, ketten ellene, egy tartózkodás mellett gratulálunk a témafelelősünknek. A 23-as pontra térünk át. Itt Blikevics Ute asszony jelentéséről van szó, az Erasmus mindenkinek témáról. Szavazunk egyes cikk, 115-ös, Kessler, ö, nem támogatja a jelentéstevő, mellett ellene tartózkodik, elutasítva ö, nem. H kompromisszum mellette, nem, nem, világos volt, nem kell ellenőrizni a 115-öst. Maga lehet, hogy nem látja, de én látom. Szeretné, hogy ellenőrizzük? Jó. Ellenőr, nem. A hát kompromisszumosról, hát kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Szavazunk a 12-es, 119-esről ugyanarról, tehát mellette ellene tartózkodik elfogadva. I kompromisszum. Öt ö, frakcióból mellette ellene tartózkodik elfogadva. J kompromisszum ugyanígy mellette ellene tartózkodik elfogadva. K kompromisszum ugyanígy mellette ellene tartózkodik elfogadva. 15-ös módosító és 132-es azonos módosítókról van szó mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a 15-öt és 15-ösről és 130-asról együtt a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 20, 23-an ellene. Elfogadtuk. 131, Kessler kompatibilis mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 135-ös módosító Kessler úrtól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 136 Benarabatutól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. M kompromisszum 5 frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 139 Kessler úrtól mellette ellene tartózkodik, nem tudom. Ellenőrizik a 139-est. Krisztensen úrnak van szavazókártyája? Ludvigsen úrnak is van szavazókártyája? Jó. Lezárom a szavazást. Árkén asszony, lezártuk. Árkén asszony szavazott mellette még pedig. 23, 20. a módosítót elfogadtuk. 140 Costello asszonytól mellette. Mellette ellene Elfogadva. 141 Benarátútól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 141-est. Harkin asszony a 140-esről szav- 141-ről szavazott? Jó. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 16-an ellene, igazuk van, világosan elfogadtuk. 142-est visszavonták. Szavazhatunk a 143-asról tehát. Itt nem látok semmi erre vonatkozó írás, de elnézést mondja az, eh, mondja az elnök asszony, akkor mégiscsak a 145-ösről szavazzunk, de nem, úgy látszik, nem mondanak nekem mindent el. Így a 1946 azonos mellette ellene tartózkodik. 147, elfogadtuk az előzőt, 147 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 20, 148 azonos mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 149. Kosztelő asszony tollából mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 150. Steinlück asszonytól mellette. Ellene. Tartózkodik. Ez nem világos, úgyhogy a 150-est ellenőrizzük. Rendben, most már végre világosá válnak a dolgok. Ugye itt volt egy kis hezitáció, probléma, de lezárható most már a szavazás. 41-en mellette, 4-en ellen, az biztos, hogy ezt érdemes volt ellenőrizni. 21-es okafogyott, N kompromisszum, 5 frakciótól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. O kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva 156 Kesslertől mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 157 Kesslertől nem, a 156-ost ellenőrizzük. 156-ost ellenőrizzük, mondja az elnök asszony. Rendben, tessék, ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Harkin asszony ellene szavazott, 14-en mellette, 25-en ellene, hárman tartózkodtak. Világosan elutasítottuk. Azért a 157-esről is ö, ö, szavazunk, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik, elutasítva. P. Kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 160, Benrabatútól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 161, Kessler mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük a 161-es. Harkin asszony, Harkin asszony mellette szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 25-en ellene, elutasítottuk. Tartózkodás nélkül Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 26-os 165-ös azonos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, elfogadtuk a 26-est és a 165-öst. Így úgy tűnik, hogy most a 27-es 168-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 29, 169 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 28, 170 mellette, ellene tartózkodik elfogadva 30-171 mellette, ellene tartózkodik elfogadva 31-172 mellette, ellene tartózkodik elfogadva 32, itt egy törlés mellette ellene tartózkodik, elfogadva R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva 177 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 178 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 3379 mellette ellene tartózkodik, elfogadva S kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva Második része a 34-esnek mellette ellene tartózkodik elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 35-ös második része törlés mellette ellene tartózkodik elfogadva. 36185 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 37186 ugyanígy mellette ellene tartózkodik elfogadva. 38188 ugyanígy mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 187-es okafogyott, így aztán 189-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 39-190 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 41-193 azonos mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 4294, ha azonosak, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Elfogadva. 4359 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 196 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 199 ellene mellette tartózkodik, V kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. W kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 46 205 azonosak, ugyanabból a frakcióból mellette ellene tartózkodik elfogadva. 26-os Steinrück mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 47-es. Mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 207. Benerátutól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 48 és 208 azonosak mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 213 os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 214 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 215 Benarától mellene, ellene elfogadva. 51-216 mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Y kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 221 Costello mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 53-220 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 223 mellette, 224 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A 223-as kompatibilis, arról is szavazunk, most a 223-asról szavazunk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 55, 225, ide, azonos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 226 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 56-227 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 57-229 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 58-231 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 59-233 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 60-235 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Az AA kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. BB kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. CC mellette ellene tartózkodik, elfogadva. DD kompromisszum mellette ellene tartózkodik, el, elfogadva. 250 módosító mellette tartózkodik elfogadva. 66 mellette ellene tartózkodik elfogadva. EE e kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 67-es, 254-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 68-as és 255-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 257 Benerátútól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 260 mellette ellene. Kiszavaz mellette a 260. 260-asnak, elfogadtuk 261 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. FF kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. GG kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 72266. azonosak mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 267 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 269 Kesslertől mellette ellene tartózkodik elutasítva. 268 Steinrück mellette ellene tartózkodik elfogadva. 271 Kessler mellette ellene tartózkodik elutasítva. 74, 270 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 75, 272 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 274 Kastler mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 76, 273 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 276 Kessler mellette ellene tartózkodik elutasítva. 77 275 együtt mellette ellene tartózkodik elfogadva. 70 78 és 277 együtt mellette ellene tartózkodik elfogadva. 278 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 279, Eszája mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 280, kompatibilis, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. HH kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 80, 284 együtt, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 82, 286 ellene, me, pardon, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 83, 287 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 290 eszája mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 291 Ludvigson mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 88 mellette ellene tartózkodik el. 90 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 91 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. E kompromisszum négy frakcióból mellette ellene tartózkodik elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 99-es módosító teró tollából szóbeli módosítóval nincs ellenbetés, úgyhogy a 99-esről ilyen módon módosítva szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítva akkor a hármas és százasról közösen szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os preambulumról 5-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 103-as, 103-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 104-es módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Hetes, 106-os, 7-es, 107-es mellette ellene tartózkodik el fogadva, most 7-es és 106-os, 6-os és 106-os módosító, elfogadtuk, F módosító, F kompromisszum elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. A tízes módosító és 113-as azonosak. Elég gyakran megtörténik ez így ebben a jelentésben, úgyhogy most a tízesről, 113-asról egyszerre szavazunk. Mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadva. Most magáról a szövegről nem, javítja magát az, elő, az elnök asszony, 114-esről szavazzunk még mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Most magáról, a szövegről elektronikus módon szavazunk, és mindenkinél itt van a szavazókártyája, ugye? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 mellette szavaztak. Egy ellene, négy tartózkodás mellett gratulálunk a felelős hölgynek. Most rátérünk a 24-es napi rendi mantra. Jim Lambert jelentésére a Libe Bizottságtól. A, az Erasmus A l'article 1, paragraf Jogok és az európai polgárság témában. Thomas Hendel módosítója, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es. Elnézést javítja magát az elnök. 38-as. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás Elfogadtuk. 41-es. E, Minodora Kliveté, ki támogatja? Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os Hendel úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Így akkor a 15-ösről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es Manner Herki mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, Gönckingától, mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Most három módosító megegyezik, 1-es, 20-as, 21-es. Ezekről együtt szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 24-esről még külön szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es Bibi Cipertől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as Steinruck cipel mellette ellene elfogadtuk. 4-es előadói módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es Kliveti asszonytól és 32-es együtt szavazunk róluk mellettük, ellenük tartoz... Nem, nem, ezzel nem kellett volna szavazni, elnézést. 8-as jön mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 9-es, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 10-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egész módosított szövegről szavazunk géppel, megnyitom a szavazást, mindenki vegye a kártyáját a kezébe, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavaz? Szavaz, szavaz, szavazott? Lezárom a szavazást. 40 igen, 2 nem szavazat, senki nem tartózkodott. Gratulálok a jelentés szerzőjének, Jean Lambert asszonynak. Et nous en venons au point 25. Most az 25-ös napi rendi pont jön. Veronika Lopa Fontenyi asszony témája a halászati alap témájában. Mint ahogy tudjuk is, ez egy vélemény a bizottság javaslatára vonatkozóan. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os Ole Krisztenszen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es Cubert mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es előadói módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es vagy i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett, 35-ös mellette, ellene tartózkodás. Még egyszer 35-ös mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 121-es ezen megfelelő, de mellette, ellene tartózkodás. Nyilván ezt is elfogadtuk. 122-es ugyanilyen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás, elutasítva 39-es. Elfelejtettem egy kompromisszumot, elnézést, a K kompromisszum kimaradt mellette, K kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 128-as mellette, nem, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás. Ellenőrizzük a 41-est géppel is. 41-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 24 igen, 15 nem szavazott, 3 tartózkodás, elfogadtuk. 129-es kompatibilis mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 142-es mellette, el, nem, 130-es 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 43-as és a 131-esről együtt is lehet szavazni, mert ezek megegyeznek, csak van itt egy nem befogadott szóbeli. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 kompatibilis mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. El kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 144-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 152-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette, 56-os mellette. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 57-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 58-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a 146-osról is kell szavazni, ezt kihagytuk. Ki támogatja a 146-ost? Mellette? Mellette? Zuberasszonyi? 146-os. Ines Krisztina Zuberasszonytól kihagytuk véletlenül. A 34-es cikk törléséről szól. Az előadó nem támogatja. Mi szavazunk most róla. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk a 146-osat. Most visszatérünk a sorrendre. 59-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 61-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 62-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 63-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 156-os Christensen úrtól szóbeli módosítóval együtt mellette. A 64-es kihagytam elnézést mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 156-os mellette, ami a 64-essel összhangban van, 156-os tehát, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es, ugyanúgy, mint az előbb, nincs a szóbelival kapcsolatban senkinek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 158-as kompatibilis 67-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 159-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 69-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 160-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 170-es mellette 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette e, tartózkodás elfogadtuk. Most a függelékekről szavazunk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es két részben, első rész. Small scale fisherizig. támogatja az első részt. Ellene. Ki volt a mellette? Ellene elfogadtuk. Tart második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, úgy látom. A második részről géppel is szavazunk. 79-es második része. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 29 pour, 15 contre. 29-15 arányban világos, hogy elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 81-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hmm. Az Ines eh, Krisztenszűben 84-ese mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8 a hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az ötöst Ötösről most szavazunk. Nem hagytuk ki. 86-osról. Ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Et donc nous mettons en voix au considérant 22 le compromis C pour. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 26-osról szóló mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, ez a 9-es volt. 92-es, amihez szóbeli is tartozik. Nincs ellenzéke a dolognak. Mellette kiszáll az ellene tartózkodás Elutasítva. Tízes, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-asról így nem kell szabad, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os preambulumról, a 101-es, két részben szavazunk róla, első rész az only és szó nélkül, és az overcapacity-ig tart az első rész. támogatja? ellene, tartózkodás elutasít. Azt mondja az elnök, hogy elfogadtuk, egyértelműen elutasítottuk. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-esről szóló 106-os törlésre irányul. 106-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodás. Ki támogatja 22-est? 22 es 22-es, mellette, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész módosított szövegről szavazunk géppel. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 igen, két nem szavazattal, három tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk előadónknak!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 szakbizottság Boltájzen asszony jelentéséről véleményezünk a valódi gazdasági és monetáris unió felé, béres féle vélemény, 186 Bauer asszony, Őri Csaba tollából, aztán 188, 189 visszavonásra kerültek, tehát 186-189-ről szavazunk, mellette ellene tar- tartózkodik elutasítva. Hmm. 190 Benyom visszavonták, magát az R kompromisszumost bocsátom szavazásra, mellette ellene tartózkodik elfogadva S kompromisszum, három frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. U kompromisszum. Két frakciótól mellette ellene tartózkodik, Ellenőrizzük az U kompromisszumról a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene nem fogadtuk el. V kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. W kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Még mindig az egyes ajánlásról a 187-es és 185-ös okafogyottá válik, így a 191-esről és 192-esről szavazunk, ezek azonosak, a kettes ajánlásról, ezek törlési módosítók mellette, ellene, tartózkodik. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a 191-192-t. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 22-en ellene, tehát nem fogadtuk el. Hármas ajánlás, 193-194 azonosak, mellette, ellene. E, tartózkodik, úgy tűnik, hogy mint az imént, de mégiscsak ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 22 ellene nem fogadtuk el. A hatos ajánlással kapcsolatban van egy szóbeli Bauer asszonytól származó módosítónk, amely törlési módosítást javasol. Úgy tűnik senkinek nincs ez ellen ellenvetése. Szárkász úr ellene van a szóbeli módosítónak, ezért nem szavazhatunk róla, ami a hatos ajánlás a 197-es módosító Bauer asszony és Őri úrtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 198-as módosító ugyanazon szerzőktől, ugyanazon javaslattal mellette ellene tartózkodik Ellenőrizni fogjuk a 198-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 22-en ellene, mint az imént, nem fogadtuk el. 199-es módosító ugyanazon szerzőktől, ugyanazon gondolatokkal. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ami a hatos módosító négyes bekezdését illeti, Bauer asszony szóbeli módosítójáról van szó, törölni kívánja ezt a bekezdést. Szarkasz úr ellene van, tehát nem szavazhatunk erről. Ami a, az 200-as módosítót illeti Bauer asszony, Őri úr mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hatos ajánlás. 195-ös módosító. Szerkesz úrtól. Szavazunk mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 196-os ajánlás, 196-os Cornelissen Lambert mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 115-ös módosító Szerkász úrtól mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. A cég bekezdéssel kapcsolatban 122-es módosító szerkász mellette ellene tartózkodik elfogadva. 124-es módosító Bauer Edith asszonytól és Őri Csavától mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellene szavazott. Ellenőrizzük a 124-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 25-en ellene. Valóban elutasítottuk. Itt a C kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. A D preambulum 126-os módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 127-es módosító szerkeszúrtól mellette ellene tartózkodik elfogadó. 128 cerkász mellette ellene tartózkodik elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. De ellenőrizzük a D kompromisszumról a szavazást. Megnyitom a szavazást a D-ről. A G preambulumról a D kompromisszum. Több frakció támogatásával lezárom a szavazást. 25-en mellette, 19-en ellene szavaztak. A D kompromisszumot tehát elfogadtuk, ez a Vecka asszony. Będziemy głosować poprawkę 135. 130... Elnök asszony. A 135-öst szeretném visszavonni. Köszönöm. E, merci, Madame Köszönöm szépen Jazlovjecka asszonynak. Ez de a 135-ösről mégsem szavaztunk volna, mert a D kompromisszum lefedi, de azért köszönöm a készségét, hogy pontosította a 135-ös visszavonását. A, ö, most az E kompromisszumra térünk át, mellette kiszavaz az E kompromisszumnak, ellene, tartózkodik, Azért ellenőrizzük, jó az elkompromisszumot, megnyitom erről a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 18-an ellene. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 137-es módosító Bauer asszonytól és Őri úrtól törlése lenne a H preambulumnak mellette? Ellene? Tartózkodik. Elutasítva. Most áttérünk az F kompromisszumra, amelyet három frakció támogat mellette. Ellene? Tartózkodik. Elfogadva. I preambulum 142-es módosító Cerkasz úrtól mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most a 143-as módosító nagyjahírstől mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. Ezt a módosítót támogatta Filipe Benyó és Marian Harken is. Még mindig az I preambulum 144-es módosító cerkaszúrtól mellett ellene tartózkodik elfogadva. J preambulum 145-ös Cornelissen Lambert mellette ellene tartózkodik elfogadva. K preambulum 146 Cerkasz mellette ellene tartózkodik elfogadva. 182-es módosító Bauer őri képviselők tollából mellette ellene tartózkodik elutasítva. 147-es módosító ugyanazon szerzőktől mellette ellene tartózkodik elutasítva. M. Preambulum 148-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. M preambulum G kompromisszum három frakció támogatásával mellett ellene tartózkodik elfogadva. 150-es módosító Bauer Edith és Őri Csaba ö, részéről mellette ellene tartózkodik elutasítva. H kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas cím 183-as módosító Bauer Edith és Őri Csaba tollátó, tollából mellette ellene tartózkodik, elutasítva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. P preambulum, J kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A Q preambulumra térünk át, 98-as módosító. Eszelje. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Most a K kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva. elkompromisszum négy preambulumtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. R preambulum bekezdés, két módosító, az elsőt Bauer Edith és Őri Csaba nyújtották be 161-es módosítóként, a másikat pedig 162-es módosító Hirsch tollából 161-162 mellette, ellene, tartózkodik, Ellenőrizni fogjuk a 161-162-ről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 22-en ellene nem fogadtuk el. M kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Négyes cím, 184-es módosító, Bauer Edith, Őri Csaba, törlésről, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. T. Ö, preambulum, Bauer Őri, 166-os, elutasítva. En kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Q kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Elfogadva. X bekezdés. 181-es módosító Bauer és őri képviselők részéről mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most magáról a szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette szavaztak, 16-an ellene, és egy tartózkodással. Köszönöm szépen önöknek a szavazást. Nagyon szépen köszönöm a részleges tapsvihart is, de mégis valóban köszönetet mondok a minőségi munkáért mindenkinek, ez egy közös munka gyümölcse, és így alakult ki a hasznos, remélem hasznos vélemény. A munka feltételei bizony nem voltak kedvezőek és könnyűek. Most a délelőtti szavazás utolsó pontjához értünk el, amely a 27-es napi rendi pont. Itt Lícia Ronzuli képviselőtársunk véleményéről van szó, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról. Egy véleményről van tehát szó. Az illetékes szakbizottság az IMCO és Bernadett Vernyó asszony készítette az IMCO-ban a jelentést. Az 51-es, 52-es módosító azonos, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-et, Benamiam és Bulam. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 53-as, hírsasszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Szeretné, hogy az 53-ast ellenőrizzük, akkor tegyük így. Szerintem teljes mértékben elfogadtuk, de az 53-asról ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 19-en ellene. Elfogadtuk. Most az 56-os Őri Csaba úrtól mellette, ellene 56-os mellett ellene tartózkodik elfogadva. 57-es Morán Sártyé mellette ellene tartózkodik elfogadva. 58 Türünen mellette ellene tartózkodik elfogadva. 59-60 azonos mellette ellene tartózkodik elutasítva. 6-os ellenőrizzük hangzott a teremből. Az 59-60-as tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szocialisták és a néppárt ellene vannak. Izgatottan várjuk. 55 25-en mellette, 20 ellene elfogadtuk az 59-est, 60-ast. Valamit nem vettem észre itt a teremben. Hatos módosító, témafelelős tollából, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva 61, Harkin asszonytól mellette, ellene, tartózkodik elfogadva 62, türünen mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 64-es Krisztenszen mellette ellene tartózkodik, elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 68-as módosító. Hendel Murphy. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 60, 70-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk a 70-est. 71-es módosító Hendel mellette ellene tartózkodik, elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es és 74-es módosítók azonosak mellette ellene tartózkodik, elfogadva. I kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 77 Harkin asszonytól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 78 Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12 Timo felelőstől mellette ellene tartózkodik elfogadva. 79 Hendel úrtól, kompatibilis mellette ellene tartózkodik elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 82 Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elfogadva. K kompromisszum 4-5 frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 85 Krisztensen mellette ellene tartózkodik elfogadva. 86 Krisztensen mellette ellene tartózkodik elfogadva. 87 okafogyott elkompromisszum 5 frakciótól mellette, 6 frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Alig bírom ezt a feszült helyzetet, mondja az elnök asszony. 92-es Krisztensen asszony mellett ellene tartózkodik elfogadva. 93 Hendel, Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 94 Thomas Mann mellette ellene tartózkodik elfogadva. 95-ös módosító kompatibilis mellette ellene tartózkodik elfogadva. 96-os törlés mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 97-es Christensen Ludvigson. Törlési módosító mellette ellene tartózkodik. Mellette kiszabad a 97-esnek, ellene tartózkodik, elfogadva. 98, Megye Hírs, 99, Morán Sártyé, 100, Benemien, de Szárnez 101 Őri Csaba úrtól, 102 Bula úrtól, 103-as Jazlovjecka asszonytól mind azonosak, törlésre vonatkoznak mellette, ellene tartózkodik. E hat módosítót elfogadtuk egy csokorban. Így a pontot törlik. 104-es Ronzulé mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 106-os Benemias Bulon mellett ellene tartózkodik elfogadva. 107 Ronzoli mellett ellene tartózkodik elfogadva. 108 Christensen Ludvigson mellette ellene tartózkodik elfogadva. 109 Hendel mellette ellene tartózkodik elfogadva. 110 Oka fogyottá válik, mert a 108 est elfogadtuk, ezért a 111-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 113-as Hendel úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 114 Thomas Mann mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 115 es 115 Ole Christensen mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 16, 116, 117 azonosak Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 118 Christensen mellette ellene tartózkodik elfogadva, 119 Thomas Mann mellette ellene tartózkodik elfogadva, 120 Türünen mellette ellene tartózkodik elfogadva, 121 Thomas Mann mellette ellene tartózkodik elfogadva. 122 Thomas Mann mellette ellene tartózkodik elfogadva ugyanazon szerzők tollából 123-as, 124-es, 125-ös, 126-os, 127-es, 128-as törlése vonatkozó módosítókat mellett ellene tartózkodik. E hat módosítót egy csokorban elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodik elfogadva. M kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Q kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 137-es módosító Harkin mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 138 Harkin asszonytól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 139 Jazlevska mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. 139 régen nem használták már, használtuk már a ö, szavazógépet, úgyhogy használjuk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 24-en ellene, ketten tartózkodtak. A 139-es nem fogadtuk el. 140 módosító, Harkin asszonytól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 144 és 145-ös módosítók azonosak, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 146 törőnen mellette ellene tartózkodik elutasítva. 147 ugyanattól a szerzőtől mellette ellene. Kiszavaz mellette a 147-esnek, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 148 Harkin ellene, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 151-es Harkin mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 151 Hendel mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 153 Bach mellette ellene tartózkodik, elutasítva. En kompromisszum, hat frakciótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Ó kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 162, 164 Harkin asszony mellette ellene tartózkodik, ki szavaz a 164-es mellett Harkin féle ellene? Tartózkodik, elutasítottuk a 164-est. Jó, ellenőrizzük. 164-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 15-en ellene. Abszolút elfogadtuk. 166, 167 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 168-169 ugyanazon szerzőktől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 171, 170-es kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 171 Handel Murphy mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 173-as Hendel Murphy, valamint 175-ös Harkin együttesen mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 177 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 178 Harkin mellette ellene tartózkodik elfogadva. 179 Harkin mellene ellene tartózkodik elfogadva. Kompromisszum P mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as módosító. 18-as módosító. Mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 19 ugyanattól mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. A 19-esről tehát szavaztunk. Most a 20-as módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodik elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 32-es Őri Csabától mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 33-as bulártól kompatibilis mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. C kompromisszumos négy frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 41-es módosító hírs mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most a D kompromisszumos 5 frakció tollából ellene tartózkodik elfogadva. E kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as preambulum, 50-es módosító Harkin asszony tollából mellette, ellene tartózkodik, elfogadva most magáról a ö, véleményről szavazunk, az egész szövegről megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40-en mellette szavaztak, ketten ellene, hárman tartózkodtak. Gratulálunk eh, a témafelelősnek.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 Megkérhetném a szocialista frakció képviselőit valamire? Szerkász úr, kérem. Szerkász úr, van egy kis gondom. Kicsit előre haladtunk az időhöz képest, és az árnyék előadónk még a következő napi rend kapcsán Priotó nem, nincs körünkben. Megengednék-e, hozzájárulnak-e az, hogy elkezdjük, vagy várjunk egy kicsit, valaki felhívne az árnyék jelentéstevőt, hogy siessen, mert a következő napi rendi pontunkat szeretnénk kezdeni. Ha hozzájárulnak, akkor el is kezdjük az ő jelenléte nélkül. A 28-as rendi pontunk alatt megadjuk a szót előadóasszonyunknak, Nagyja Hírsnek, aki előterjeszti kérnék egy kis csendet. A jelentését, amely saját kezdeményezésű jelentés, tervezetről van szó persze, a migránsok integrációja, ennek hatása a munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziója témában. Ez a jelentés egy olyan jelentés, amelyel kapcsolatban együttműködünk, erő, ö, megerősített együttműködésben a Libe szakbizottsággal, ahol az előadó Philip Kless úr ö, független képviselő. Most pedig megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés a bizottság több közleményére és egy tanulmányára épül. Igyekeztem ezeket a témákat egy jelentésben összefoglalni. Ugyanakkor azt kell elmondanom, hogy ebben a jelentésben csak a központi pontokra tudtam kitérni, és abból indulok ki, hogy egy-két témára módosító indítványban a képviselőtársaim fognak reflektálni. Én magamnak is vannak még ilyen felvetései. Fontos kérdésről van szó, mégpedig a tekintetben, hogy a demográfiai változás tendenciája azt mutatja, hogy csökken az európai népesség, egy-két országban már most szakértői hiány van, ez a szempontot meghatározza a munkaerőpiaci vetületeit a migrációnak, és ez egyéb iránt ezen jelentésnek az egyik központi kérdése. A harmadik államokból való bevándorlás a képzett emberek tekintetében nagyon szükséges, és elnök asszony, Ön azt mondta, hogy az új, a saját kezdeményezésű jelentésnek akkor van értelme, hogyha új gondolatok jelennek meg, már pedig itt egy új gondolat jelenik meg, jelesül, hogy önkéntes alapon egy európai szinten bevezetendő pontrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy a minősített bevándorlást támogassuk. Fontos kérdés ez. Egy-két tagállamban már létezik ez a pontrendszer, és teljesen világos, hogy a bevándorlás a tagállamok kezében van. Ugyanakkor azon gondolkozhatunk, hogy ha egy önkéntes rendszert akarunk bevezetni, akkor ezzel lehetőséget adunk esetleg a kisebb tagállamok számára is, hogy részt vegyenek benne, a rendszerben. Másodszorban az egész területen a nyelv használat és az integráció fontos szerepet játszik. Az elmúlt években a tagállamokban is és európai szintéren is olyan vitát folytattunk le, amely világosá teszi, hogy egyensúlyt kell találni hiszen a bevándorlóknak meg kell tanulniuk az ország nyelvét, és ez biztosíték az integrációnak. Másrészt nem várjuk, hogy asszimilálódjanak, nem várjuk azt, hogy saját önazonosságukat, identitásokat feladják. Tehát ez egy borotva élen kell táncolni a döntések meghozatalában és a nemzeti kontextusban is meg kell vitatni ezeket a kérdéseket. Egyébként a vita már most is zajlik. Erre vonatkozó javaslatokat tettünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen lehetőségeket, mármint hogy az bevándorlók integrálódjanak, a nyelvet tanuljanak, biztosítsuk is, tehát megakadályozunk azt, hogy valamit elvárunk a bevándorlóktól, ám nem kínálunk számukra lehetőséget, hogy ezen elvárásokat teljesítsék. Kiemelnem még a hallgatók, az egyetemisták szerepét, azon fiatalok szerepét, akik harmadik államokból az EU-ba jöttek tanulni, és nincs a lehetőségük a tartózkodási engedélyek bonyolult megszerzése okán, hogy munkahelyi munkát vállaljanak az EU-ban. Nos, nemzetgazdaságilag nézve ez egy teljes csacsiság, hiszen arra fordítjuk a pénzt, hogy nálunk képezik ki őket, és utána gyorsan visszaküldjük őket a hazájukba. Lehetőséget kellene keresni arra, hogy itt dolgozzanak az EU-ban belül. Persze lesz, aki haza akar menni, ez rendben is van, de hagyd döntsenek, akik úgy szeretnének dönteni arról, hogy maradhassanak az EU-ban, és szakmai tapasztalatokat is így szerezzenek. Ez nagyon fontos kérdés. További fontos kérdés a menekültek kérdése. Sok embert üldöznek, és így érkeznek Európába, sokuk jó képzettséggel rendelkezik. Most számukra minél gyorsabban munkaerőpiaci hozzáférést kell biztosítani. Egy erre vonatkozó csomagról megállapodásra jutottunk, kilenc hónapot irányoz ez elő. Ez a csomag, de ugyanakkor ezen jó képzettségű politikai menekültek számára egy gyorsított eljárást kellene biztosítani, hiszen a munkaszámukra az integráció kulcseleme. Úgy gondolom továbbá, hogy az integráció egy olyan terület, melyet nem lehet külön tekinteni a többi politikai eh, területtől, ez egy igazi horizontális politikai terület. A kutatás, a gazdaság, az oktatás kérdéseit is illeti, és mindennek eh, a bizottság munka módszerében is meg kell jelennie, meg kell akadályozni, hogy ne izoláltan kezeljük ezt, hanem eh, horizontálisan. Hasonlóan a gender mainstreaminghez, ez is egy horizontális feladat, nos a integráció segítése is horizontális a feladat. Egy további pont, melyről a jelentés szól, a társadalombiztosítási rendszerekről szól. Nagyon sok bilaterális megállapodás létezik, ezen a területen, és itt is célra vezető volna, hogy az egészet európai szinten szabályozzuk, egyszerűen azon oknál fogva, mert a tárgyalásokat egyedül nem is lehet lefolytatni, és átlátható, világos, kiszámítható lehetőséget kell biztosítani a bevándorlók számára, arra vonatkozólag, hogyha a harmadik államok állampolgárai az EU-ban dolgoznak, vagy az EU állampolgárai a harmadik államokban dolgoznak, milyen társadalombiztosítási rendszerek vonatkoznak rájuk, és milyen megszerzett jogosítványokat vihetnek haza, honosíthatnak. Másrészt beszélek még a jelentéstervezetemben, és ez egy vitatott kérdés, azon illegális bevándorlókról, akik nem rendelkeznek személyazonosító dokumentumokkal, akik ugyanakkor az EU-ban dolgoznak. A javaslatunk arra terjed ki, hogy ezen emberek számára biztosítsuk a legalitásba való visszatérést. Hiszen sokan illegális bevándorlók, akik itt dolgoznak, és ezzel kvázi támogatják a gazdaság működését. Teljesen mindegy, hogy ezek most a mezőgazdaságban dolgoznak ezek az emberek, vagy a háztartásokban kisegítőként, az ő gazdasági tevékenységük működteti a mi gazdasági hálózatunkat, ezért nem volna jó őket az illegalitásban hagyni. Láthatják, hogy egy-két vitatott témától sem riadtam vissza, és egy-két új témát is felvetettem, és örömmel tekintek a vita, illetve az önök módosítóinak elébe. Köszönöm. Lambert, Köszönöm szépen, Jean Lambert. De most Jean Lambert kezdi. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni nagy a hírs munkáját, melyet elvégzett. Nagyon pozitív elemeket tartalmaz ez a, saját kezdeményezésű jelentés, bár egy-két felvetéssel problémám van, nem vagyok nagy híve ezeknek a kérdéseknek. Érdekes ö, látni a pontrendszert, és a pontrendszerrel nem mindig értek egyet. melyek a legfontosabb kérdések? Szerintem a szakképzettség vagy a diplomák elismerésének kérdésére kell koncentrálnunk. Ez egy olyan kérdés, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az is, hogy hogyan értékeljük a kvalifikációkat, a képzettségeket, esetleg azoknál, akik rendelkeznek egy szakképzettséggel, de nem formális képesítéssel. Azt gondolom, hogy érdemes a kontextusban ezen a kérdésen is elgondolkozni. A módosítók benyújtása során én magam a munkáltatók kérdésére szeretnék koncentrálni majd a saját módosítóimban. Milyen szerepet játszanak a munkáltatók az integráció során? És azt a kérdést is felvettem módosítóimban, hogy a szakszervezetek mit tehetnek. Aztán meg kell vizsgálni ezt a kérdést is, hogyha az egyik e, házastárs munkát kap, hogyan biztosíthatjuk, hogy a házastársa is munkát kapjon. A nagy által felvetett kérdések teljesen jogosak, miszerint, hogy az Európai Bizottságban a munka nem kellőképpen horizontálisan zajlik, sokkal inkább belügyi kérdésként tekintenek erre, miközben ez mind szociális, mind foglalkoztatás politikai kérdéseket felvet, nem csak bevándorlási, bevándorlás politikai kérdéseket. Egyetértek a nagy által mondottakkal, a társadalombiztosításról mondottakkal, hiszen a single permit, az egyszeri, az egységes engedély, illetve a kék kártya öm, rendszere a sok ezer, százezer, tízezer millió bilaterális engedélyt kell, hogy bilaterális megállapodást kell, hogy helyettesítse. Tehát nagyon fontos egy átlátható, kiszámítható társadalombiztosítási rendszer, hiszen egyrészt az Európai Unió állampolgárai számára kell ezt biztosítani, hogyha határokon átnyúló tevékenységet folytatnak, vagy másik országban élnek, dolgoznak, de ugyanakkor harmadik államok állampolgáraira is érdemes ezt kiterjeszteni, figyelembe véve különösen a cirkuláris, tehát a körkörös migráció kérdését. Azt gondolom, hogy abban is támogatni kellene a, a bevándorlókat, hogy ha akarnak, hazatérhessenek például a kiskorúak számára. Ez egy nagy kérdés, amikor nagykorú elérik a nagykorúság határát. Nagyon egy saját kezdeményezésű jelentés nagyon rövidre van szabva formai szempontból, és úgy gondolom, hogy nagy a hírs um, jelentése kitűnően sikerült, és konstruktívan fogok vele együtt dolgozni, együttműködni. Köszönöm. Blinkevics asszony aztán Ugorán úr. Okay, ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš iš tikrųjų dėkoju pranešėjai. Köszönöm. Először is köszönöm Nagyja Hírsasszonynak, kolléga nőnknek a munkát. Igen jelentős és igen összetett kérdésről van itt szó amikor a munkaerőpiac integrációjáról és a migránsok befogadásáról van szó, hiszen a migránsok családjaikkal együtt érkeznek. Igen, komplex maga a kérdés, miért nem szabad a gazdasági nehéz helyzetről sem elfeledkeznünk. Biztosítanunk kell ugyanakkor az integrációt kompromisszumot kell találnunk, tehát ebben a jelentésben hogyan lehet mindezt úgy megfogalmazni, hogy a tagállamok számára is elfogadható legyen e kérdés, hogy az országok valóban a tagállamok rájöjjenek arra, hogy ezen migránsokra szükségük van az országainknak. Hogy magyarázzuk mindezt meg akkor, amikor az EU munkerőpiacán sok milliónyi ö, ö, tagállami munkavállaló bizony munkanélkül él. És ugyanakkor migránsokat ö, szólítunk vagy kérünk fel arra, hogy vándoroljanak be hozzánk és vállaljanak munkát. Ezért komplex a helyzet. Nem biztos, hogy mindenki ö, ö, mellette lesz majd ennek a gondolatnak, és hogy ez hasznos-e vagy sem a gazdaság fejlődésére. A diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés már most létezik az EU-n belül. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a harmadik országból érkező bevándorlók nem részesülnek majd olyan hátrányos megkülönböztetésben, vagy még mélyebb megkülönböztetésnek nem lesznek-e áldozatai, mint a jelenleg már ilyen megkülönböztetés miatt szenvedő munkavállalók? azt is át kell gondolnunk, hogy általános elvet a migránsok integrációjáról meg kell fogalmaznunk. Harmadik országokról van szó, egy általános elvnek kell léteznie, amelyet minden egyes tagállam egyformán alkalmaz. Ha nem ugyanolyan elvekkel és ugyanolyan szabályokkal játszunk, akkor a megfelelő integrációját a migránsoknak nem tudjuk biztosítani, és az EU döntések sem lesznek megfelelőek. Ami a pontrendszert illeti, egyetértek Jean Lambert kollégánkkal, talán mérehatóban kellene még megvitatni azt, hogy milyen további hozzáadott értéket képvisel ez a pontrendszer annak érdekében, hogy az integráció a harmadik országokból bevándorlók számára megfelelően működjön. Mint már mondottam, nagyon összetett kérdésről van szó, úgy gondolom, jelentésében a témafelelős nem eléggé domborítja ki azt a kérdést, amely a családokhoz való hozzáállásunkat illeti, hogy házastársakról legyen szó, vagy gyermekekről. Ezt a hozzáállást mindenképpen jobban körbe kéne járni, hiszen ugyanazon kérdésnek különböző aspektusairól van szó. Nem lehet külön kezelni a migránsokat, és megint külön a családjaikat. Ami a jogtalanul tartózkodó migránsokat illeti, hát kettős itt a kérdés. Egyrészt legalizálnunk kellene őket, hogy adófizető méltóságteljes részeseivé váljanak a társadalmainknak. De azon kellene először elgondolkodnunk, hogy hogyan is érkeztek be tagállamainkba. Mi nem működött akkor, amikor megérkeztek Alapjaiban tehát a véleményt támogatni tudom, és azt gondolom építő jelleggel tudunk egy jó jelentés irányában közösen dolgozni, amely minden Európai Uniós polgár számára előrevívő lesz. Ingurán úr. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Láttam már ennél aktuálisabb jelentést is. Hírsasszony saját kezdeményezésű jelentését azonban nagyon üdvözlöm, mert a munkaerőpiac és a migráció problémái egyre élesebben jelentkeznek, és itt az ideje, hogy napi szinten kezeljük őket. Nem tudom, hogy jól értettem, amit olvastam. A fő kérdések itt úgy tűnik, hogy ugye a demográfiai változásokkal kapcsolatosak, ezek jelenleg óriásiak. A szakképzett munkaerő hiánya Európa munkaerőpiacának több térségében, és a folyamatos vándorlása ezen munkavállalóknak. Szerintem, noha do- változnak a dolgok, ez a migrációs probléma nem kizárólag a menekültek problémája, hanem egyre inkább egy belső európai munkaerővándorlás problémája. Itt említeném például azt a tényt, hogy többnyire fiatal munkavállalók vándorolnak például Spanyolországból, Németországba, vagy az Egyesült Királyságba tömegesen. És ilyen szempontból kifinomultabban kéne ezt a témát megfogalmazni, meg kell különböztetni, hogy az európai migránsok kik, az Európán belüli migránsok, és kik azok, akik a hagyományos migrációs kategóriákba sorolhatók. Ne felejtsük el, hogy itt, itt munkáról, migrációról és szomszédsági politikáról van egyszerre szó, és az se, hogy a migráns munkavállalók ugye Kelet-Európából is nagy számban mennek jelenleg Nyugat-Európába. Ez is egy viszonylag új jelenség. Tehát örülök, hogy megfogalmazódott ez a jelentés, és iránymutatást ad arra például, hogy a migráns családok gyerekeinek a helyzete hogyan alakuljon, mert nagyon sok az korai iskola elhagyó közöttük. És van itt egy másik családdal kapcsolatos program és probléma, az, hogy egyes gyerekeket otthon hagynak ö, hazájukban a migráns munkavállalók, és míg a szülők dolgoznak, vagy munkát keresnek legalábbis más Európai Uniós országokban, sok olasz családot érint ez, meg spanyol családot, addig a gyerekeket otthon a nagyszülők nevelik. Tehát ez a nyelvi képzési programokra is komoly terhet ró, a migránsok számára szervezett nyelvi programokra, és ö, a származási országban is föl kéne készíteni ezeket a migráns munkavállalókat, a problémákra, amelyekkel majd találkoznak. És jó dolog az is, hogy a migráns munkavállalók terheit megpróbáljuk csökkenteni, hiszen pont ők a legaktívabbak gyakran a munkaerőpiacon, és én ugyan nem nagyon hiszem el a bizottság által közölt adatokat, amelyek szerint állítólag a migráns munkavállalók hozzájárulása az agregált EU GDP-hez több mint egy százalék, de azért eh, valamit ez mutat, és egyéb aspektusok is eh, felmerülnek. Szkeptikus vagyok ugyanakkor az egész eh, rendszerrel kapcsolatban, erről szerintem még vitatkozni kellene, és a szociális biztonság páneurópai szinten való megfogalmazása is olyas valami, amelyel foglalkozni kell, és ki kell majd dolgozni, de ebben a pillanatban ennél égetőbb problémáink vannak a 27-ek világában, és szerintem ebben a pillanatban, ha nem is lehetetlen, de biztos, hogy nagyon nehéz azt javasolni, hogy harmonizáljuk ezeket a dolgokat páneurópai szinten. De hát ezzel együtt a jelentést üdvözlöm, nagyon jónak tartom, fontos dolgokat vet föl, és fontos szerepe lehet a közeljövő illetve hát a munkaerőpiac és a migráció inkább közép- és hosszú távú problémáinak megoldásában. Köszönöm szépen. Um, Elmar Castello. Elmar Castello. Thank you, Chair. And like other speakers, I want to very much... Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom én is ezt a jelentést, amely megfelelő időben érkezett uh, uh, egy-két észrevételem van. Nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy a migránsok milyen hozzájárulással élnek a városaink, a gazdaságunk működéséhez. Dublin önkormányzati képviselője voltam, és az ilyen városok például hogy fontos, hogy nyitott városok legyenek, és ezek vonzák azután majd a befektetőket is, ez a tény vonzza a befektetőket is. Éppen ezért a migránsok, mint, munkavá, mint munkáltatók, vagy az etnikai vállalkozói szellem kérdését szeretném kidomborítva látni a jelentésben. Ugyanakkor a nemzetközi diákcsere szempontokat, illetve a diákok vízum megszerzésének lehetőségét is szeretném kidomborítva látni, hiszen a vízumokat nem könnyű megszerezni, de hogyha ott már megkapták a vízumot, akkor lehet, hogy ott akarnak maradni, ott akarnak dolgozni, hol tanulmányaikat végezték, és ez nem mindig könnyű. A nemzetközi diákok az európai országokkal, tehát a harmadik államok, az európai államokkal megállapodásokat kötnek, annak érdekében, hogy ezt a fajta munkavállalói lehetőséget támogassák. Egyetértek azzal is, ami a vállalkozói szellemről elhangzott. Ez egy nagy terület, hiszen az a illegális migránsok segíteni kell abban, hogy integrálódjanak a társadalomba. Tehát egyetértek a jelentés fő kijelentéseivel, és örömmel tekintek a közös együttműködés elébe, és már köszönöm az idáig elvégzett munkáját is a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm, Szerkász úr. Sí, gracias, señora presidenta. Yo también... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnök a kezdeményezéséhez. Egy pontra szeretnék kitérni, amely nagyon fontos. 25 millió migráns munkavállaló él Európában. És azt kell látnunk, hogy 25 millió problémát, vagy 25 millió megoldást látunk a magunk előtt. Ez pedig az integrációtól függ. Az integrációt tekinthetjük problémának, vagy tekinthetjük esélynek is. Nagyon komplex ez a jelenség, de ennek ellenére nagy kihívást is jelent. Éppen ezért a jelentés tervezet azon pontjaihoz, a 24-28. ponthoz szeretnék hozzászólni, amelyek a szociális ellátórendszerek koordinációjáról beszélnek, hiszen megoldásokat kell találni a területen, és ez függ a múlt év március 30-án kiadott bizottsági közleménytől. Egyetértek a közleményben tartalmazottakkal, de azt szeretném kérni a bizottság itt jelenlévő képviselőitől, hogy magyarázzák el a koordináció kérdését, hiszen a koordináció nem csak attól függ, hogy a migráns munkavállaló hogyan tud integrálódni, hanem attól is, hogy hogyan tudja ért a saját megszerzett biztosítási jogait esetleg honosítani, hazavinni, és ez pedig bilaterális megállapodásoktól függ. Például Spanyolország tíz éve kötött meg egy megállapodást Argentínával, és ilyen módon ezt a tíz évet már be tudja számítani a munkavállaló, és ilyen módon nem csak az Európában jövő munkavállaló kérdés, kérdéséről van szó, hanem a rendszerek koordinációjának alapkérdéséről. Arról van tehát szó, hogy a közösségi polgárok számára is igényeket, biztosítási igényeket teremtsünk meg, hogyha harmadik államokban dolgoznak, ehhez pedig bilaterális megállapodásokra van szükség. Azok az országok, akik nem kötötték meg a bilaterális megállapodásokat, mindenképpen hátrányos helyzetben vannak az ő állampolgáraik. Ezért európai megoldásra van szükség, ezzel meg tudjuk tehát a hozzánk jövő migránsok társadalombiztosítási kérdését is oldani, illetve a saját állampolgáraink társadalombiztosítási jogosultságának kérdését is eh, szabályozhatjuk, akik harmadik államokban dolgoznak a gazdasági és szociális bizottság eh, véleményezte ezt a jelentéstervezetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EGSB-nél eh, gyűlt össze a szakértelem, illetve az Európai Bizottságnál olyan szakértőik vannak, akikkel jól együtt lehet működni. Én magam pedig módosítókat nyújtok be ez a tervezethez annak érdekében, hogy javítsam a szöveget, hiszen az alapvető kérdés a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja a tagállamok között, a nem az EU-s állampolgárok számára, hiszen ezt már leszabályoztuk, hanem harmadik államok állampolgárai számára is. Bárki más kíván e szót kérni? Még mielőtt Negyehésnek adom vissza a szót, nem? Akkor most. Morán úrnak, az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, a koordinátorok felé pedig ö, jelzem, hogy a mostani értekezletünk végén egy kis koordinátori ülést is tartunk. Minden koordinátor hallotta az üzenetet? Van, aki nem hallgat most engem. Tehát egy kis koordinátori ülést tartunk, de előtte Moren úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság részéről üdvözli a parlament munkáját, és egyetért a jelentésben foglalt elemzéssel, mely szerint fontos a harmadik országokból érkező migránsok integrációja, jó integrációja. Számos kérdést fed ez le kompetenciák, szakpolitikai, gazdasági és társadalmi vetületekkel. A harmadik országokból származó polgárok integrációja már a bizottság agendájának részét képezi, attól függő, függetlenül, hogy milyen célországokba érkeznek meg a migránsok, a szociális biztonsághoz való hozzáférés, a munkahelyekhez való hozzáférés fontos kérdések. A bizottság a harmadik országok migránsainak integrációját szeretné a munkahelyi csomag nyomonkövetésen keresztül is kidomborítani. E jelentés igen hasznos lesz e kontextusban a bizottság, az Európai Bizottság számára. Egyes aspektusaira vonatkozóan, mely szerint az EURES-be való integráció kérdése fontos, hogy még jogi tisztázásra kerüljön ez a kérdés. Ami azt az aspektust illeti a jelentésben, amely harmadik országbeli migránsok már a szociális biztonsághoz hozzáférnek, itt közös fellépésre van szükség az EU-ban, és a saját bizottsági 2012. március 30-ai közleményünk irányába hat, mely szerint a szociális biztonsági rendszerek koordinációja ö, szükséges, és itt a gyakorlati végrehajtásra van szükség, mely szerint az egyesülési ö, ö, viszonossági megoldásokat kell az egyesülési megállapodásokban ö, ö, ö, kidomborítani. Az európai megállapodásra kell e téren külön gondolnunk, valamint bilaterális megállapodásokra, hiszen a koordinációs mechanizmusok már a Latin Amerikával léteznek. Szükség van jobb koordinációra a tagállamok között a kétoldali megállapodások terén is. Ezek mind-mind olyan csapások, amelyekre a bizottság, az Európai Bizottság is utal munkaanyagában és közleményében, és az Önök szakbizottságának jelentésében is látjuk. Itt gondolok például a szociális biztonsági rendszerek 28. rendszerére, igen jelentős a jövőbeli munkálatok eh, támogatásában ez a jelentés, és a migránsok integrációja mind a munkaíró piacra, mind a szociális biztonsági rendszerekbe. Az előadónk tehát most felvértezve már eh, sok-sok hasznos eh, gondolattal az árszavát megtarthatja, kérem. Köszönöm szépen, és köszönöm a sok impulzust és javaslatot, amelyet eh, itt most önök eh, elmondtak. Eh, nyilván ki kell építeni Európában egy befogadási kultúrát, hogy akik jönnek, azok azt érezzék, hogy örülnek nekik, és hasznot hajtanak, és megtalálják a számításukat, megélhetési lehetőségeiket. Ide tartozik a képesítések elismerése is, amelyet otthonról hoznak a migráns munkavállalók. Erről itt röviden szó volt, de jelenleg sok képesítést nem ismernek el az európai államok, és ezért külön meg kell ezt újra szerezniük. Tehát munka adóként még mindig nagyon rugalmatlan. Ezzel összefüggésben önök is elmondták többször, azt is el kell mondani, hogy a család, a feleség vagy a férj integrációja is külön dilemma. Eddig főleg azzal volt és van a gond, hogy a Libe bizottsággal és a foglalkoztatási bizottságunk ö, ö, nem tudott megegyezni ö, arról, hogy mik a kompetenciáink. A Libe az általános ö, integrációért, mi a munkával kapcsolatos integrációért vagyok, vagyunk felelősek, de ez egy mesterséges kettéválasztás de hát ezzel élnünk kell. Nem tudjuk megváltoztatni. Ebben a jelentésben erre nem térek ki, de a háttérben ott van ez, és egyetértek ugyan önnel, de nem tudom ezt bevenni a szövegembe ezen okok miatt. Aztán felmerült még, hogy a munkanélküliség az EU-ban hogyan alakul. Sok tagállamban magas a munkanélküliség, de vannak olyan tagállamok is, a 2020-as stratégia arra irányul, hogy ezt enyhítsék, és a nők és a gyermekes anyák is megtalálják a helyüket és munkájukat. Nem szabad, hogy ezeket a különböző országokat egymással szemben kiátszuk. Ha valakinek megvan a képesítése egy adott munka elvégzéséhez, akkor teljesen mindegy, hogy most ő fogyatékkal élő, vagy anya, vagy nő, vagy a képesítés legyen az egyetlen, ami számít. Ha a munkaerő ö, megvan, akkor nem szabad ezeket a különböző csoportokat egymással szemben kiátszani, és erre utalok is a szövegben. Végső soron az integráció mindig helyben, helyileg az helyi közösségben történik, és ebben egyetértünk. Én magam is voltam városi képviselő, és ezt, ennek tudatában vagyok az, hogy az iskolák milyenek, a óvodák milyenek, a, a lakóközösség milyen, mm, ezt nem lehet átvállalni a nemzeti, vagy pláne az európai szintnek, a helyi szinttől. A helyi gondolkodás formálására van tehát szükség, nem magasabb szintű ö, filozófiai okfejtésekre. Ebben teljesen igaza van. A közlemény és ö, ö, odafigyel most már a helyi önkormányzatokra és közösségekre, de ezt még jobban kell erősíteni szerintem, és ezért fel is vettem a szövegbe ezt az aspektust. Szerkesz úr elmondta, hogy a Szociális és Gazdasági Bizottság véleményt fogadott el ebben a témában. Nyilván ismerem a szöveget, szerintem egyébként egész jó, tartom velük a kapcsolatot, tehát ismerjük egymás véleményét, együttműködünk, sok szakértőt meghallgattak ők is, és sok információval szolgáltak nekem is. Egy témát talán még említenék, hiszen önök is expliciten megfogalmazták az illegálisan nálunk tartózkodó papír nélküli munkavállalók kérdését. Hát ugye eleve kérdés, hogy hogy kerültek ide be Európába. Németországban jelenleg sok illegális munkavállalóból legális munkavállaló lett, például tipikus példa, hogy operkedő lányok egy ideig feketén szürkén dolgoznak, aztán végül is találnak egy legális megoldást is, és ott maradnak. Amennyiben az ilyen munkaerőre továbbra is szükség van, akkor kell találni valamilyen legális módszert is arra, hogy ők, nekik ne kelljen illegalitásban dolgozniuk. Tehát van illegális bevándorlás, illegális utakon, de van olyan típusú EU-n belüli legális vándorlás is, ahol ö, egyfajta szürke állapotból ö, maguk is ki akarnak törni, és legal, legalizálni akarják a tevékenységüket ezek a személyek, és ha ők is ezt akarják, akkor adjuk meg nekik ezt a lehetőséget. Még nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni. Ö, várom a módosítási javaslataikat, és remélem, hogy még ebben a jogalkotási időszakban lezárjuk ezt a témát. A munkaerő vándorlása és integráció fejezetben, és még lesz pár érdekes vitánk is a tagállamokkal is. Várom tehát módosítójukat és a tovább lépést. Merci beaucoup. Alors... Köszönöm szépen. Ebből az alapból kiindulva elfogadjuk majd a követket a módosítók benyújtására november 6-áig van lehetőségük, megvizsgáljuk majd november 28-29-én ezen módosítókat, 23-án a kompromisszumos módosítók, 24-én pedig a záró szavazásra fog sor kerülni. Lehet, hogy ugyan furcsa ez a gondolat, de mégis, mivel a parlament ciklusának utolsó e, időszakát éljük most, nem szabad, hogy csúszunk, mert ha nem, akkor azzal valahol hátrányosan befolyásoljuk a soron következő ö, e, ö, e, kollégák ö, saját kezdeményezési munkáit is. Lehet, hogy túl technikai jellegű mindez, de mégis szem előtt kell tartanunk azt, hogy ne csúszunk a benyújtásokkal, mert különben a szakbizottságunkban is csúszhatunk sok-sok más munkával. A délelőtti munkánk eh, rendjét lezártuk? Nem zártuk még le, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Tényleg. Elnézést kérek, és mélyen sajnálom, hogy eh, főleg eh, Sógor Csaba előadóra szemben, hogy így kicsit elkalandoztam, de az európai demográfiai statisztikákkal kapcsolatos jelentését szeretném, hogy elénk terjessze. Sógor szó. Köszönöm szépen, magyarul fogok beszélni. Kedves kollégák, <clears throat> elsősorban aggodalmat szeretném megosztani ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Nagyon komplex politikai jellegű jelentés ez. Olyan témáról van szó, amelyben a demográfia tudomány ellentmond bizonyos tagállamok politikai érdekeinek témája alapján kifejezetten technikai jellegűnek vélhető a jelentés, amelyről kiderült, hogy elfogadása esetén nagyon erős politikai következményei lesznek. Két régi elfogadott jelentésből indul ki a tervezet, ezért elvileg kevés dologban változtathatunk, viszont nem kell feltétlenül előírnunk, hogy rájuk alapozzunk. Nevezett rendeleteket 2007-ben, illetve 2009-ben fogadtuk el,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 a rendelet tervezetben a második fogalom meghatározások, a harmadik népességre és alapvető eseményekre vonatkozó adatok, és a negyedik pont az össznépesség speciális uniós célokra. Nevezett hatályos rendeletek értelmében a 12 hónapos időszakot meghaladóan a külföldön dolgozó személyeket a fogadó ország tartja számon, lásd a szokásos lakóhely fogalom vitatható mert az érintettek hazautaznak pénzüket hazaküldik sokuknak dédelgetett terve hogy visszatér szülőföldjére és vállalkozásba kezd. hosszabb rövidebb idő múltán ezt meg is teszi. több tagország nem számolt a területéről kifelé áramló migrációval ami a módostásokat illeti már az én módosításaimat. A regionális politika nem kapcsolódik feltétlenül a közigazgatási egységhez. Következetlennek láttam a NAC fogalmak használatát egyrészt, másrészt pedig a demográfiai számontartás tagállami hatáskör. Ezért én nem foglalkoznék a regionális szintű taglalással. Például Alpok régió, vagy határon átnyúló régió határok is vannak. Ezeket akkor hogyan kezeljük? A usual residence a szokásos lakóhely fogalma helyett a permanent resident, az állandó tartózkodás, illetve az időszakos temporary resident fogalmakat javaslom. Előbb itt mintegy öt éves tartózkodási időszak után kellene, lehetne elnyerni. Azért javasolnék öt évet, mert ennyi idő alatt egy ember életében a külföldi honosodás vagy a hazatérés dilemmája kikristályosodik, és ez az időszak ami alatt érett döntés felelősen hozható, azon felül bármely többéves terv esetében is alapvető kategóriát, költségvetési referenciát jelent az öt év. Elnök asszony, kedves kollégák! Az EP képviselők számának a meghatározására irányuló Andrew Duff jelentés elfogadását nemrég jegelték a házban, mert túlságosan érzékeny politikai kérdést érintett. Ez a dokumentum ugyanilyen politikai súlyjal rendelkezik többszörös krízis korszakát éljük. Értem a demográfusok és statisztikusok érveit, hogy a nyilvántartási módozatainkat jó lenne egységesíteni, hogy az ENSZ és a nemzetközi normák könnyebben adaptálhatóak lennének, csak hogy az EU-nak nem állhat érdekében tagállamai között olyan végzetes törést okozni, amilyent ennek a rendelettervezetnek az elfogadása jelentene. Köszönöm figyelmüket és várom javaslataikat és természetesen bízom abban, hogy segítenek kialakítani egy olyan e ház szellemiségéhez méltó álláspontot e kérdésben, amely gátat vet a dokumentum elfogadása esetén állandósuló törésnek az EU tagállamai között. Köszönöm szépen! Euh, Madame Papadopoulou, puis Madame Manner. Papadopoulos és Manner kollégák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözölni szeretném ezt a kezdeményezést, hiszen valóban egy közös keretre van szükség ahhoz, hogy megfelelő, átfogó, koherens, összehasonlítható statisztikai adatokkal rendelkezzünk. Egészen mostanáig az adatokat önkéntes alapon gyűjtötték, és ez probléma, hiszen gyakran az adatokat nem lehet összehasonlítani. Az egyik tagállam adatait egy másik tagállam adataival nem tudjuk összehasonlítani. Hiányzott tehát a közös EU keret, miközben komplex demográciai kihívásokkal nézünk szemben és ez egy nagyon kényes helyzetet teremtett. Egy közös, európai szintű jogalkotásra van szükségünk. Ez idáig se a koncepciók, se a definíciók nem voltak közösek, arra van tehát szükség, hogy harmonizáljuk az itt felvetett kérdéseket, harmonizáljuk a különböző begyűjtött tulajdonságokat, az információk sajátosságait, magas szintű kritériumokkal rendelkezzünk, tisztában legyünk a határidőkkel, és összehasonlítható eredményeket kapjunk. Valamint a módszertan is összehasonlítható és megbízható legyen, és minden tagállam ezt használja. Mindezt elmondva, úgy gondolom, hogy ezen javaslat célja, melynek a célja az, hogy a statisztikákat egységesítse, a demográfiára vonatkozó statisztikákat üdvözlendő, már a cél üdvözlendő, hiszen így a harmonizált adatokat sikerül majd megkapnunk. Mindez pedig lehetővé teszi számunkra azt, amikor a minősített többség alapján szavazunk, hogy világos adatok alapján alakítsuk ki a minősített többséget és a fenntarthatóság és a finanszírozás során is megbízható adatokkal rendelkezünk a születéskor várható élettartam, a halálozás, a e, születés száma és a migráció tekintetében. Ezért öm, e, problematikusnak tartom, hogy egy-két javaslatot kit kivegyünk a szövegből. Hallottam, hogy Sogor Csaba a régiókról beszélt, és arról beszélt, hogy politikai kérdéseket vet fel ez a technikai javaslat, illetve ezen a bekezdések kihúzása mögött politikai megfontolások állnak. Tanulmányozni fogjuk ezt a kérdést, mert mi úgy gondoljuk, hogy a NAC klasszifikáció nagyon fontos. Éppen ezért tanulmányozni fogjuk ezt, hiszen amikor a Territorial Unit for Statistics területi egység, a statisztikai célját szolgáló területi egységről beszélünk, tisztázni kell, hogy miről is beszélünk. Ezért most nem tudom azt mondani, hogy támogatni tudjuk-e a Sogor Csaba által javasolt törléseket, vagy sem. Tanulmányoznunk kell még a kérdést. Aztán a jelentéstevő kollega az etnikai hovatartozásról beszél 18. módosítójában. Nos, én személyesen kicsiket nehezen értem ezt az ethnic belonging, etnikai hovatartozás kérdését, hiszen egy etnokulturális identifikációról beszél egy ország vagy egy nyelv irányában tisztázni kell, hogy melyik generációról beszélünk. Hogyha generációkat megyünk vissza a múltban, másként definiáljuk ezt. Nem világos a módosító indítványban, hogy meddig terjedjen ez a megközelítés, és nem tudom, hogy az etnikai hovatartozás vagy az anyanyelv használat tekintetében érdemes adatokat gyűjteni. Van itt egy másik javaslat. A jelentéstevő azt mondja, hogy ne december 31-e legyen a határidő, hanem február, de hanem január 1 0 óra, és egyszerűen nem értem, mi a különbsége. December 31 -e 12 óra, vagy január 1 0 óra között. Összességében nem látjuk a politikai szándékot a e javaslat mögött, hanem sokkal inkább azt látjuk, azt a szándékot látjuk, hogy szükség van a megbízható, átfogó, koherens és összehasonlítható statisztikai adatokra. Úgy gondoljuk, hogy a e kérdést rendeletben kell szabályozni, és ezért további módosítókkal állunk elő október 21-ig. Köszönöm szépen! Merci. Köszönöm szépen! Manner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a kitűnő munkáját. Nagyon fontos technikai természetű jelentéssel van dolgunk, de valóban ez egy olyan jelentés, ahol egy közös keretre és közös gyakorlatra is szükségünk van ahhoz, hogy a statisztikák összehasonlíthatók legyenek. A demográfiai statisztikák kérdése különös jelentőséggel bír. Azért, hogy megbízható lakosság adatokat eh, kapjunk, hiszen a lakossági adatokon nyugszik az állam tervezése, mi több a politikai tervezés is. Az egyes cikkekben van egy fontos pont, amelyről külön szó, lesz, szó tétetik, a hármas cikkben egy nagyon fontos kérdést kell felvetni, ez pedig a bejegyzett lakóhely, ez a 2D pont, a bejegyzett lakóhely kérdése. Itt egy közös definícióra van szükség, az fő lakóhely tekintetében azért, hogy utána a lakosság mozgását nyomon tudjuk követni. Függetlenül azonban a statisztikai adatoktól a kettes cikk C és B pontja alapján közös alapon kell a statisztikákat létrehozni, ezt a közös alapot kell megtalálnunk. Alapvető ugyanakkor a fő lakóhely eh, definíciója. A négyes cikkben pedig arra van szükség, hogy eh, a lakosság fogalmát pontosan meghatározzuk. A szavazásnál ugyanis figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a választásoknál e, is e, az első vagy e, fő lakóhely elvét követik, és ezért itt is a kettes szikhez hasonló szabályozásra van szükség. Itt tehát ugyanazon definíciókra van szükség annak érdekében, hogy egységes legyen a végrehajtás. A későbbiekben tehát ezekre a pontokra vissza kell térnünk, és módosítókat fogunk benyújtani. Euh, monsieur, et puis d'autres... Őri úr, és ha bárki más szót kér még, nem, Őri úr után a bizottság képviselőjének adom meg a szót, és aztán az általános vitát le, lezárjuk. Őri úr. Köszönöm szépen. Csak néhány mondattal szeretném a kollégáknak fölhívni arra a figyelmét, hogy amiket a <clears throat> jelentéstevő Sogor Csaba említ, ezek valóban megérdemlik azt, hogy egy kicsit elgondolkozzunk rajta. Nem először fordul elő a parlament történetében az, hogy látszólag teljesen technikai jellegű jelentésekről egy idő után kiderül, hogy viták, adott esetben komoly viták forrása lehet. Nem most, hanem esetleg két év múlva, vagy öt év múlva, vagy, vagy tíz év múlva. Azt, hogy a, a bizottság, a szakértők, a statisztikusok törekednek arra, hogy egységes definíciók, egységes adatszolgáltatási rendszer legyen, ez szerintem nagyon helyes, nagyon pozitív. Mi magunk is számos esetben reklamáljuk ennek a, ennek a hiányát. Ugyanakkor az a mi felelősségünk, hisz az EU intézményei körül talán leginkább mi vagyunk azok, ahol a politikai természetű vitákat, a politikai természetű veszélyeket mérlegelni lehet, értékelni lehet, ahol politikai természetű vitákat le lehet folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy annak bizony van jelentősége, hogy milyen számok alapján, milyen metodológia alapján alakulnak ki adott esetben szavazati szabályok, döntési mechanizmusok az unión belül. Most nem annyira a választásokra gondolok, mert ott ugye alapszerződés az, amelyik, amelyiket módosítani kell ahhoz, hogy a, a nemzetek számára a kvóták módosuljanak, tehát ott van még egy lehetőség, de mondjuk a minősített többségi szavazások esetében ennek már lehet jelentősége. Rengeteg erőfeszítést teszünk azért, hogy az Európai Unión belül a mobilitást fokozzuk, növeljük, nem csak a foglalkoztatás, de számos más vonatkozásban. Tehát azt gondolom, hogy én magam részéről örülök annak, hogy Csogó Csaba felvetette ezt a dimenzióját ennek a nagyon fontos technikai kérdésnek, és azt javaslom valamennyiünknek, hogy ezt rágjuk végig, és a, a többi politikai csoportnak is, hogyha teheti, gondolják végig ezt a szempontot is, aztán utána meglátjuk, hogy hogyan tudunk, tudunk tovább menni. Hát van idő a módosítók előtti sedókkal is össze lehet ülni, tehát meg tudjuk ezt beszélni, hogy ezt mennyire, ki mennyire látja reálisnak, ki mennyire Eh, látja a korrigálandónak ezt a, a problémát. De font, ö, ö, mondom, fontosnak ö, ö, tartom, a, mióta én itt vagyok a parlamentben, jó néhány ilyen eset volt, amikor látszólag teljesen semleges technikai problémákról aztán kiderült később, hogy nagyon komoly politikai konfliktusoknak a forrása lehet. Ezt célszerű elkerülni, a szakértők megtették azt, amit ők tudnak, most rajtunk politikusokon bizonyos értelemben a sor, hogy ezt a dimenziót is rendesen kitárgyaljuk, elemezzük és kompromisszumokra jussunk. Köszönöm szépen. az Európai Bizottság részéről Baredó úr, Eurostat igazgatója. Öné a szó. Mikrofon nélkül szólt. Excuse me. Thank you very much. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és köszönöm a vitában résztvevőknek az észrevételeiket. Úgy hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy szükség van egy közös európai szabályozásra a demográfiai statisztikák tekintetében. És ezt a bizottság is nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. A statisztikák jognak ezt a fontos területét jelenleg csak önkéntes szabályozások, kvázi gentleman agreementek szabályozzák. Az európai intézményeknek, a parlamentnek, a bizottságnak a lakosság tekintetében megbízható, magas szintű információkra van szükség, és ezeket adminisztratív célokra is lehet használni, például a többségi szavazás rendszer kialakítása érdekében, valamint a strukturális alapok elosztása tekintetében, és ezek az adatok sok szakstatisztika alapját is nyújtják, valamint a közfinanszírozás hosszantartó fenntarthatóságát biztosítják, valamint az EU fejlesztési stratégiának jövőjét befolyásolják. Éppen ezért nagyon nagy szükség van az ezt a területet szabályozó európai jogszabályokra. Az információk szigorú összehasonlíthatóságára van szükség a többségi szavazás rendszerének biztosítására, ezért a bizottságnak pontos lebontással kell rendelkezni a lakosság számról az országokban, harmonizált, összehasonlítható kritériumok alapján. Az ENSZ nemzetközi ajánlásainak megfelelően a usual residence, a szokásos lakhely szempontját veszük figyelembe, még egyszer mondom, ez az ENSZ definíciója kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a nemzetközileg elfogadott koncepciókat vegyük figyelembe azért, hogy a statisztikai adatok megbízhatóságát, kredibilitását megteremtsük, hiszen ez az egész folyamat megbízhatóságát is megteremti. Tíz évvel ezelőtt az európai a Maastrichti indikátorok során is ilyen nemzetközileg elfogadott koncepciókat és definíciókat alkalmaztunk, és Ezeket az indikátorokat segí- indikátorok segítségével határoztuk meg, hogy például, hogy mi a deficit vagy az adósság. A nemzetközi koncepciók elfogadása és alkalmazása az egész folyamatot hitelessé teszi, és ugyanez vonatkozik a NATS klasszifikációra is. A lakossági statisztikák szabályozza szabályok határozzák meg, például a népszavazásra vonatkozó rendelet, és ez is ilyen definíciókkal dolgozik. Figyelembe kell venniük, hogy ha, ha a szokásos klasszifikációktól eltérünk, ez további terheket ró az eljáró országok számára, administratív terheket, és vélhetőleg gyakrabban kellene becslésekkel élni annak érdekében, hogy az új klasszifikációknak megfeleljünk. Mit szeretnénk tehát mi? Azt szeretnénk, hogy a szigorú, világos elvek alapján dolgozzuk ki a statisztikai adatokat, melyekkel azután a minősített többséget eh, ki lehet számítani, és az országokat arra ösztönen, ösztönöznénk, hogy a usual residence, a szokásos lakhely koncepciója alapján járjának el, de megnyitnánk esetleg, rugalmasabbak lennénk, de e, ennek a koncepciónak az alkalmazásában, de nem a minősített többségszavazás tekintetében. Hozzáteszem még, hogy a bizottság kiegészítő rendeletet e, fog, tart, fog kiadni, amely technikai kérdéseket szabályozza. Köszönöm. Köszönöm. Most az előadója szó. Köszönöm szépen a kérdésekre, főleg Papadopoulou kolléganőm kérdésére válaszolnék. E, a december 31 és a január 1 között az a különbség, hogy minden egyéb eddig általam ismert dokumentumban soha nem a december 31, hanem a január 1 -e szokott lenni a határidő. Tehát ez technikai dolog, nem értettem én sem, miért december 31. Mindig január 1-ét szoktunk kérni. Ami a, az etnikai hovatartozást illeti, ezt azért említem meg, mert például, hogyha Franciaország, Németország, Hollandia pontosan tudta volna, hogy milyen nehézségekkel fog küzdeni akkor, hogyha muzulmán vallású, más nyelvű bevándorlókat tart számon, akkor kulturális kérdésekben, nyelvi kérdésekben, oktatás kérdésében, de vallási kérdésekben is sokkal könnyebben tudja felmérni a helyzetet, hogy például nem száz, hanem 2000 mecsetet kell építsen, mert ha nem az utcán fognak imádkozni a bevándorlói, és akadályozzák a forgalmat. Egy példát mondtam. Ami a a bizottság álláspontját illeti, csak megismételni tudom, hogy pontosan érezzük mi is a súlyát annak, hogy mit jelent az, hogy legyen egy egységes rendszer, de tisztelettel jele, jele, jelezném még egyszer, hogy hát az Unió az nem egy ENSZ ahol kötelező legyen számunkra az ENSZ nyilvántartási rendszere, és láthatjuk, hogy egyes országokban mai napig sem tudják összeszámolni, hogy hány bevándorlójuk van. Hát mi lesz, hogyha minden évben meg kell mondja az Európai Bizottság, hogy milyen az illető országnak az össznépességi mutatója, és milyen súlyan szavazhat. És csak ismételni tudom az álláspontomat, hogy a számok világa E, e, ponton ellentmond az európaiság szellemének. Hogy megértsük, miről van szó, vegyük Belgiumot, hiszen önöket is a belga kvótán tartják nyilván, hiszen itt vannak már több mint 12 hónapja, akik, akik természetesen nem képviselőkre gondolok, de asszisztensekre, tolmácsokra esetleg. És Belgiumnak van 10 millió lakosa, 11 millió van már. Tehát van 10 millió, az 1 millióból van körülbelül 600 ezer EU-s állampolgár. Van 400 ezer bevándorló, ha igazak az adatok. Mi van egy olyan ország esetében, mint Ciprus, ahol esetleg az észak-afrikai térség miatt jövő héten bevonul két millió ember? Mi sem számoltunk azzal, hogy három millió fog távozni például az én országomból. Tehát azt próbálom még egyszer megismétlem elmondani, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk politikailag, hogyha egyes tagállamoknál a bevándorlók száma fogja eldönteni a tanácsbeli szavazat súlyát. November 1-én 2014-ben életben lép, életbe lép az új törvény, és akkor majd ezek szerint fog a tanácsban a többségi minősített szavazás ez a legnagyobb probléma. Az, hogy az EP képviselők száma, hogy stb. az egy távolabbi probléma, de a DAF jelentés jegelése is jelzi, hogy itt komoly bajok vannak. Én csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az egyszerű technikainak tűnő jelentés mögött milyen viták húzódnak meg, és még egyszer megismétlem, hogy remélem, hogy mindenki számára elfogadható jelentést fogunk esetleg megszavazni. Köszönöm szépen! Euh, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Valóban egy olyan helyzetről van szó, ahol, mint jogalkotó, gyakran ö, látjuk, tapasztaljuk, hogy ugyan technikai ruhába bújtatva, de mégis politikai jelentőségű kérdésről van szó, úgyhogy nem csak a szakértőknek kell a körül. ö, dolgozniuk. Persze a szakértőkre szükségünk van, de politikusra is, és politikai döntésekre is. A módosítók benyújtása október 23-án délben jár le, és a kompromisszumosokkal együtt november 23-án vizsgáljuk meg, és a következő napon 24-én fogunk szavazni a jelentésről. Köszönöm szépen az előadónak az előadását, és most kérném még a koordinátorokat, hogy egy rövid eszmecserére magyarjanak a teremben, a többieknek pedig szép delet kívánok, és jó étvágyat mindenkinek!